Az ülést megnyitom. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Kérném, hogy foglaljanak helyet. Hölgyeim és uraim, hogyha úgy érzik, hogy zavarom önöket, akkor kérem szóljanak. Ansonsten würde ich Sie bitten... Egyébként pedig arra kérem önöket, hogy foglaljanak helyet. Köszönöm szépen. A hetes cikk értelmében a pénzügyi érdekeltségekről szóló szabályzatban tegnap 2014. július 15-én megkap